Szia Consegrua urak. Az Európai Együttműködés Képzés Európai Ügynökség, más néven Európol együttműködése. Kérem Diaz de Mera urat. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, kedves barátaim! Ami ezt a rendeletet illeti, nagyjából három éve dolgozunk rajta, vagy dolgozom én. Jelentéstevőként mindig ugyanaz volt a célom. Azt szerettem volna, hogy egy Európol rendelet szülessen, amely lehetővé teszi, hogy ellássa feladatait és célkitűzéseit ez az Európai Rendőri Ügynökségnek az a célja, hogy összehangolja az illetékes hatóságoknak a munkáját, az fellépjen a szervezetbűnözés ellen, a terrorizmus ellen is, a kábítószer csempészés, embercsempészés, szervcsempészet ellen fellépen a xenofóbia, rasszizmus és a pénzhamisítás, a nem fizetés ellen, a fegyver és robbanóanyagok, szexuális bűncselekmények ellen és egyéb bűncselekmények ellen. Első olvasában azt szeretnénk elkerülni, hogy az Európolt és a Szeppolt összemossák, illetve egyesítsék. Ezt az eredményt úgy sikerült elérnünk, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt nagyon jó munkát végeztek. Egyébként köszönöm. Második olvasatban most azt kell, hogy elmondjam, hogy nagyon komoly együttműködés és bizonyos konzenzus is alakult ki. Köszönöm valamennyi árnyék jelentéstevőnek a munkáját a három hosszú év alatt tíz háromoldalú párbeszéd volt, eh, három eh, az olasz elnökség, majd a luxemburgi elnökség alatt, és eh, november 27-én sikerült egy megfelelő együttműködést elérnünk. Köszönöm mindezen elnökségnek. Szeretnék köszöntet mondani Viktória Damicsinek is a munkáért, aki a bizottságot képviseli, és rendkívül profi munkát végzett. Tehát most itt van az Europol, amely alapvető szerepet játszik abban, hogy a, ter- a dzsihadista terrorizmus ellen fellép lépjünk. Több lehetőséget kapott az Europol, jobban fel tud lépni. Nem kell emlékeztetni, hogy januárban létrejött a terrorizmus elleni központ, és ott próbáljuk összeszedni az összes olyan információt, ami a terrorizmus elleni harcot segíti továbbá. Itt megvan az internet és a megfelelő jogalap is, amivel fel tudunk lépni a szélsőség, az interneten elkövetett szélsőségességekért, illetve bűncselekményekért. Be lehet azonosítani ezeket a szélsőséges tartalmakat, illetve az internet szolgáltatókat, és felkérni, hogy a lehető leggyorsabban megszüntessék ezeket a tartalmakat. Ami pedig az ügynökséget illeti, minden ö, bűncselekménnyel foglalkozhat, ami a kompetenciájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy információkat gyűjtsenek, feldolgozzanak, megosszanak, ideértve a bűnügyi információkat is. Ez különböző ö, elemzéseket, operatív és stratégiai munkát jelent. Mindez természetesen az Europol égisze alatt, a a különböző összekötő tisztek útján, akik az átmenetet, illetve az össze kapcsolatot jelentik a nemzeti hatóságokkal. Ezek a személyek késelledelem nélkül tájékoztatást kapnak mindenféle bűncselekményről, ami történik, és ami az Europolt eh, érinti. Az Europolnak az is feladata, hogy különböző műveleteket végezzenek arra érdekében, hogy eh, támogassák a tagállami fellépéseket. Az Europol természetesen magánadatokat is kezelhet, természetesen a magán jellegnek a figyelembevételével és szabályok betartásával. Az Europolnak szörnyűséges dolgok kellett kell, például a kiskorúak ellen elkövetkezett bűncselekményeket, és fel kell lépnie. Az Európai Adatvédelmi Ombudsman az egy külön szervezet, tehát ez a felügyelő fogja az együttműködést végezni a nemzeti felügyelő hatóságokkal, és itt egy külön eljárás van az érzékeny adatokra mindaz egy, végül is egy megállapodás alapján jött létre a legutóbbi plenáris ülésen. Tehát itt nagyon fontos a jó irányítása, és ez biztosított az igazgató, illetve az igazgató tanácsa Remélhetőleg ez egy precedens, minden egyéb eh, precedens lesz minden európai eh, parlamenti kontroll alatt lévő ügynökségre. A 88-as eh, cikk kimondja, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentnek közösen kell felügyelni az Európolt. Ezért van ez a felügyelő csoportunk. Végezetül pedig a terrorizmus elleni küzdelem és az e, ehhez kapcsolódó bűncselekmények terén az Európol azt is lehetővé fogja tenni, hogy az Eurojust is betekintsen ezen adatokba. Nehéz és tüskés volt ez az út, de a végeredmény kielégítő. Remélem, hogy az Európol minden nap a 24 órás szolgálatban fog dolgozni. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, elnök. Köszönöm. És most akkor valóban átadom a szót Adamopulosz biztos úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet mondok a raportőrünknek, Diademerának, aki a csapatával együtt igen jelentős munkát végzett azért, hogy ezt a kritikus jog anyagot elfogadjuk. Három évig dolgoztak nagy lendülettel azért, hogy kompromisszumot érjenek el. Gratulálok neki az eredményhez, és köszönöm a kitűnő együttműködést. Ez a rendelet mitől kritikus? Az azért, mert a terrorizmus elleni harc a politikai menetrend első helyén áll. Az európai állampolgárok 80%-a azt nyilatkozta egy felmérésben, hogy azt szeretnének, hogyha, azt szeretnék, hogyha az Európai Unió erőteljesebben közbelépne a terrorizmus elleni harcban. Ez a javaslat 2017-ig érvényes, és ez nagyobb eszközöket ad számunkra a bűnüldözés szempontjából. Párizs és Brüsszel ezt világosan bizonyította ennek szükségét az információcsere, az lesz íne ennek az egész feladatnak, és éppen ezért a tagállamoknak sokkal szorosabban egyet, együtt kell működniük, és a felépéseket méreható elemzés kell, hogy megelőzze. Az Európolnak hozzáadott értéke lehet ebből a szempontból. Van egy másik jelentős előrelépés, mégpedig a parlament demokratikus felülvizsgálata. Az új szabályok ezt biztosítják, vagyis az, hogy elszámoltatható az Európol tevékenységét illetően a nemzeti parlamentekkel együtt. A személyes adatok védelmét szintén erősíteni fogjuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a munkánk ezzel a dosszéval kapcsolatosan pozitív. Az Európal jogalapját hozzáigazítottuk a Lisszaboni szerződéshez. A cél az, hogy elszámoltathatóbb, hatékonyabb és hatásosabb legyen az Európol munkája, és ezt teljes mértékben elértük ezzel. Ennek ellenére szeretném elmondani, hogy a nyilatkozat hogy egy nyilatkozatot tett a bizottság a tanácsnak ezzel kapcsolatosan, ezt szeretném most kiemelni, először is a kormányzással kapcsolatos az Európol tekintetében szeretnénk egy végrehajtó testületet létrehozni, ez az Európol és más ügynökségek irányító struktúráját gazdagítja. Szeretnénk az Európol irányítását erősíteni, és a következő években meg fogjuk vizsgálni azt, hogy további javaslatokra van-e szükség ezzel kapcsolatosan. A második a koherencia biztosítása az Europol szabályzását illetően és az adatvédelmi reform csomag terv is ide tartozik. Ami ez utóbbit életi, eh, újabb szabályok születtek, és eh, még más szabályok is születnek majd az EU intézményeket illetően ebből a szempontból, és ez azt jelenti, hogy további finomításokra van szükség. Együttműködés keretében fogjuk ezeket a rendeleteket, szabályokat létrehozni, és ennek fényében fog működni az Európai Adatvédelmi Testület. Hölgyem és uraim, én üdvözlöm ezt a jelentős lépést, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók fognak hozzászólni, sajnos Holmájer asszonyt nem látom itt a teremben. Zver úr fog a néppárt nevében hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai állampolgárok biztonsága abszolút prioritás. Sok oka van ennek. Nincs elegendő ráfordítás, nem volt korábban a védelmi területre, és éppen ezért most rengeteg biztonsági fenyegetettséggel szembesülünk, ezt önök is tudják. Oroszországban is tudják, mindenki tudja ezt, aki versenyez, versenyzik bármely területen az EU-val. Az Európai Unió a legnagyobb gazdasági erő, ezért nagyon fontos, hogy három év tárgyalást követően végre legyen megállapodás az Európolról. Külön örülök annak, hogy ma beszélhetünk és szavazunk az új rendeletről. Európol így nagyobb jogköröket kap a terrorizmus elleni harcban. konkrét egységeket is fel tud állítani Európol annak érdekében, hogy a tagállamokkal javítsa az együttműködését. Büszke vagyok politikai pártomra, hiszen a frakció is támogatta ezt az Európollal való jobb együttműködést. Erősítettük az Európolt, és sikerült jobb jogi kereteket biztosítani, amire az állampolgárok is büszkék lehetnek. Köszönöm, uram. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Weidenholzer úr két minútben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy nap a mai, az Európol rendeletet második olvasatban fogjuk elfogadni. Több mint három év kellett hozzá, több mint 80 ülés egy nagyon kemény folyamat volt, és az előadó kollegiálisan és nagyon óvatosan irányította ezt a folyamatot, amit most is köszönök. Az együttműködés a kollégákkal mindig nagyon jó légkörben zajlott. A rendelkezések a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódnak, de javítja is az európai állampolgárok biztonságát csökkenti a határon átnyúló együttműködés bürokráciáját, és végül is hatékonyabbá teszi a terrorizmus elleni harcot. A rendelet valóban képes arra, hogy az európai struktúrák hatékonyabbak és demokratikusabbak legyenek, hogy a demokratikus ellenőrzés erősödjön, és hogy szigorúbb adatvédelmi szabályok szülessenek. Különösen fontos az, hogy a parlamenti ellenőrzés közösen a nemzeti parlamentekkel kell, hogy végrehajtásra kerüljön. Ez az egyik, azon kevés jogi aktusok együtt, egyike ez, ahol az intézmények és a nemzeti parlamentek állnak a középsor pontban. A közös ellenőrzés így más területeken is iskolát nyithat. A nemzetközi és határon átnyúló együttműködés az európai projekt egyik kiemelten fontos pillére. Örülök annak is, hogy sikerült, ahogy a legutóbbi plenáris ülésen az adatvédelmi csomag elfogadásával, tehát sikerült ehhez a csomaghoz való kapcsolódási pontokat is megtalálni. Ezzel az Európol hitelességét is erősítjük, amit előfeltétele a, a, nagyobb elfog, a hatóság nagyobb elfogadottságának, és annak, hogy nagyobb készséggel cseréljenek az érintettek adatot. A CEPOL és az Európol összevonásával kapcsolatban úgy döntöttük, hogy ezt nem támogatjuk. Elhárítjuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezeknek az intézményeknek a, a fő e, tevékenységi irányát kell erősíteni. Az internetes megfigyelő központ úgy gondolom talán külön jelentést érdemelt volna, de mégis az időtakarékosság szempontjából jó utat választottunk. Jó a rendelet, úgy gondolom, az Európol munkáját az állampolgárok érdekében tudja javítani, és kiváló alap ahhoz, hogy további integrációs lépések valósuljanak meg a rendőri együttműködésben. Köszönöm, Kirkhope úr, a konzervatívok és reformerek részéről kérdezben. Biztos úr, az euró Polnak új eszközökre van szüksége azért, hogy szembeszálljon az új kihívásokkal. Most egy új mandátum van a kezünkben, figyelembe kell venni az új biztonsági kihívásokat, amelyekkel szembe kerültünk. Így az együttműködés, az operatív támogatás és a hírszerzés cseréje kritikus egész Európában azért, hogy bízzanak az állampolgárok, a választókerületek a magas szintű adatvédelemben, az átláthatóságban is. Éppen ezért a parlamenti képviselőknek és a nemzeti parlamenteknek oda kell figyelniük arra, hogy a bűnüldözési együttműködés keretében hogyan folyik ez a munka. Ez az új javaslat szilárd alapokat nyújt az Európol munkája részére, a terrorista szervezetek a szociális eh, médiumokat használják a toborzásra és éppen ezért mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket eh, az anyagokat levegyük az internetről, ahogy oda kerülnek. Az Europol együttműködik a közösségi médiumok eh, szolgáltatóival azért, hogy eh, ezek a propagandák eltűnjenek a platformokról. Az Europol nem európai FBI, nem is kell, hogy az legyen, hanem az információcsere, az együttműködés, a koordináció központja azok között, akik a bűnözésért dolgoznak. Különböző lépésekről van itt szó, és ez ezeket a már meglévő hiányokat figyelembe véve az ellenséget most ki fogjuk küszöbölni ezekkel a lépésekkel. Csak, csak gratulálni tudok önnek, Diaz de Mera úr, igen, nagy, magas minőségű együttműködést valósít hatott meg ebben a munkában, figyelembe véve a gyermekek eszportját, a csempészést és a különböző bűncselekmények elleni harcot. Most pedig két és fél percbe következik Péterszen úr. Köszönöm Diaz de Mera munkáját, és az EU intézményeknek is köszönet ezért a kemény munkáért igen hosszú folyamatról volt szó, és úgy gondolom, hogy az Európolnak sokkal erősebb eszközök lesznek a kezében ahhoz, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus ellen harcot tudjon folytatni. Szeretném, hogyha tovább erősítenék az Európolt, mert kívánatos lenne, hogyha az Európol nagyobb nyomozási, nyomozásra vonatkozó információkat kapna, szélesebb körű információkat a tagállamok részéről. Az csere igen fontos a tagállamok között, mert közben nem szabad, hogy olyan információkat tartsanak meg a tagállamok, amelyek káros hatással lehetnek a többi tagállamra. A párizsi-brüsszeli támadások megmutatták nekünk, hogy a rendőrség szintjén az információcsere igen fontos a terrorista fenyegetés leküzdésében. Nagyon sok példa volt erre, ennek ellentétére. Novemberben a terroristák Belgiumból és Belgiumba utaztak vissza, megállították őket a határon, sajnos a francia rendőröknek nem voltak meg a megfelelő fényképeik ahhoz, hogy visszatartsák őket. Éppen ezért szükség van az információ cserére a tagállamok között, ez egyik feltétele annak, hogy a további jövőbeli támadásokat megelőzzük. Előbb kell lépni, még mielőtt egy újabb támadás megtörténik, és közös erőfeszítésre van szükség ennek érdekében. Dánia népszavazás keretében szavazott arról, hogy kilépjen az Európolból, mert nem tetszik Dániának az Európol munkamódszere. De reméljük, hogy az új rendeletnek köszönhetően Dánia ismét teljes jogú tagja lesz az Európolnak viszont a párhuzamos megállapodások nem optimálisak Dánia vagy Európa számára, de mindenkinek sok sikert kívánok az megerősített Európol munkához, mert ez igen fontos a terrorizmus. Köszönöm szépen, Ernst asszony következik a GUNV-ben. Köszönöm. szépen. Én is először köszönetet kell, hogy mondjak az előadónak a tisztességeset jó légkörű együttműködésért. Ami döntő volt számunkra az az, hogy mit is akarunk a rendőrségtől, és a rendőri munkát Európa európai szinten hogyan lehet a ko- koordinálni az Európolnál. Azt akarjuk, hogy az Európol azt segítse, hogy az állampolgárok alapjogainak védelme hatékony legyen, célirányos, hatékony nyomozás legyen, és demokratikusan szervezett és együttműköd, demokratikus együttműködés, irányított együttműködés legyen ennek a folytatása. Nyilvánvalóan vannak jobb, javított pontok, de nem vagyunk egészé, e, egészében véve elégedettek. A bűnözés elleni harcot segíti, de jóval nagyobb, a hosszabb a lista, gyakorlatilag mindenért felel az Europol. Kritizáljuk az Europolral kapcsolatos új szerv, internet felügyeleti szerv létrehozását, mert ennek nincsen alapja, és önkényes alapon lehet az internetadatokról dönteni. Ráadásul harmadik szereplőkkel, privát szereplőkkel fog együttműködni ez az új szervezet, és ő dönt arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami gonosz az interneten. Ezt elutasítjuk. Csalódottságot okoz a parlamenti egy ellenőrzés gyenge marad véleményünk szerint, és ténylegesen fekete doboz marad. E, ezt elutasítjuk. Köszönöm szépen, Terika Brassura, a Zöldek nevében három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr kedves kollégák! Az Európol az Európai Ügynökség, amelynek a feladata, hogy az igazságügyi és rendőri szervezeteket támogassa a bűncselekmények és a terrorizmus elleni harcban. A legutóbbi támadások azt mutatják, hogy egy sokkal erősebb európai rendőr fenntartó egységre van szükségünk, többek között a határon átnyúló bűnözés következtében is, és fontos, hogy megerősítsük az információ cserét. E tekintetben szükségessé vált, hogy az Európol megkapja azokat az eszközöket, amelyekkel megfelelően tudja támogatni a tagállamokat, elemzés, információcsere és egyéb területen. Mindazonáltal az Europol, hogyha nagyobb a hatásköre, akkor is egy nagyobb ellenőrzés alá is kell, hogy kerüljön, tehát erősebb kell, hogy legyen az európai a parlamenti ellenőrzés nem lehet, hogy csak össze-vissza ellenőrizgessék válogatás nélkül az állampolgárok adatait, például a magánadatokat is. Ez aránytalan lenne és szükségtelen is, és sérteni az alapjogokat. Tehát mindenképpen meg kell erősíteni az Europol felügyeletét. Az Europolnak az Európai Unión belül kell eljárnia, ez teljesen világos, ugyanakkor a szervezett bűnözés nem áll meg az unió határainál. Ezért fontos a harmadik államokkal való jobb együttműködés együttműködés is, valamint a nemzetközi bűnüldöző szervekkel való együttműködés. A rendeletnek az a célja, hogy megerősítse az Európolt, és elkerüljük, hogy visszaélés, eh, illetve eh, beavatkozás történjen a magánéletünkbe. A jelenlegi szövegben vannak még olyan elemek, amelyek a mi frakciónknak nem tetszenek, például az Europol ügyvezető igazgatója, aki nem közvetlenül a parlamentnek van alárendelve, hanem a tanácsnak azt sem, azt sem tetszik, ami a jogalapját képezi az internettel kapcsolatos résznek. Ezek a 2015. júliusban indult már ez, tehát mi fenntartjuk a módosító indítványunkat e tekintetben. Szeretnék továbbá emlékeztetni, hogy ennek az egységnek fejlesztésre szorul, és nem külön jogalkotásra van szükség. De végezetül köszönöm szépen, kedves Diaz de Mera kollega, hogy sok tekintetben javított a szövegen, teljesen világos a mi frakciónk, meg fogja szavazni a saját módosítónkat, de egyébként támogatjuk összességében az ön által előterjesztett szöveget. Meggyőződésünk, hogy szükséges ez az eszköz. Egy sokkal jobb együttműködésre van szükség határon túl is az különböző európai ügynökségek között, az ügynökségek, amelyek, amelyek a törvényt hivatottak betartatni, és fontos, hogy a harmadik országokkal is együttműködjünk a határon átnyúló bűnözés ellen. Elnök, köszönöm szépen, Már Makhur következik egy percben az EFDD nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, amikor szavazunk erről a javaslatról, akkor tulajdonképpen egyetlen egy javaslatról szavazunk, az, ö, szavazzunk, és ez szerint azt, hogy utasítsuk el, ezt én javasoltam az IRTD nevében, hiszen nincsen semmiféle, nem volt lehetőség arra, hogy a szövegre vonatkozó módosítókat benyújtsunk, ez a parlamenti demokrácia tagadása. Néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság egy teljesen más tervezetet nyújtott be, amelynek az volt a lényege, hogy a CEPOLT és Európolt vonják össze. Ez a parlamenti vitában nem szerepelt, át akarják alakítani az Európolt egy vadonatúj szervezetté, teljesen újjá, egy kormányközi szervezetet, szervezetből rendőri ügynökséget csinálnának, titkos rendőrséget, amely a bizottság és a tanács alá tartozna. A bizottság így adatokat adhatna tovább, amelyeket az Európol gyűjt más, bármely más szervezetnek. Jóvá hagynák, hogy magáncégek, légitársaságok automatikusan adják, továbbítsák az adatokat, címeket, személyneveket, bankszámlaszámokat. Ez az új Európol szintén lehetőséget kap arra, hogy ezeket az adatokat magánszemélyeknek továbbítsa. Ez gyakorlatilag az ellenőrzésünkön kívül esne. A tervezet ugyan úgy tesz, mintha lenne némi ellenőrzési szint, de nevetséges az új elvárás, a paritásos férfinői részvétel az irányított testületben. Nem ez elfogadhatatlan, szavazzák le. Pretzel úr következik az ENF nevében egy másfél percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, önök mindannyian, legalábbis a parlament többsége, ma ünneplik a terrorizmus elleni nagy csapást Európában, azzal, hogy az Európol ügynökséget új jogkörökkel ruházzák fel. Adatcsere Európán belül kiterjesztésre kerül. Az előadó konszenzus, véleménye szerint nagy a konszenzus. Talán pontosan ez az, ami a legnagyobb aggodalmat kellene, hogy keltsen, hogy túlzottan nagy az egyetértés egy messze menő európai adatcserére vonatkozóan. Pontosan az úgynevezett liberális frakció képviselői mondják ezt, sőt azt, hogy még mindig nincs elegendő kötelezettség, még több előírás kell az adatcserére. Nos, ez nevetséges. Hölgyeim és uraim, képtelenek vagyunk Európában a korábban meghozott szabályokat megtartani a Schengeni külső határok védelmét, a Dublini szerződés érvényesítését a, me, a, nemzet, a menekült jogban képtelenek vagyunk ezeket betartani az Európai Unióban, és most új szabályokat akarnak azért, hogy azokat a problémákat győzzék le, amelyek a régi szabályok be nem tartása miatt jöttek létre. Hölgyeim és uraim, ez nem lehet komoly e parlamentben. Végre a régi szabályokhoz kell visszanyúlnunk, azokat érvényesíteni, nem pedig újra meg újra új szabályokat hozni, azokra a problémákra, amelyek azért vannak, mert nem tartjuk magunkat a korábbiakhoz. Monika Holmeyer, egy perc, másfél percben néppárt részéről. Σαν ευρωενωσιακό όργανο, ενισχύοντας και διευρύνοντας το έπακρο των καταστάσεων. Köszönöm szépen. Új visz elnyomó ügynökséget jelent ez. A tagállamokban is fellép, és létrehozzák ezeket a központokat. És most ez rákényszerítheti a tagállamokat arra, hogy mindenféle bűncselekményeket üldözzenek. És ennek az, hogy a, az a hivatkozási alapja, hogy terrorista bűncselekmények ellen lépnek fel, de ez még azt is lehető tevé, hogy a szociális média számlánkat is megnézzék, illetve titkos szolgálatok vizsgálják ezeket, sőt harmadik országok és az Egyesült Államok titkos szolgálata is vizsgálhassa, hogy mit teszünk. És ez sérti az üzleti érdekeket is. Tehát mindaz, amikre hivatkoznak elszámoltathatóság tekintetében, felügyelet részén. Ez illúzió azért, hogy elfedjék ezt a felügyeletet, ezt a vizsgálódást. Azt akarják ezzel elérni, hogy a népszerűtlen politikák elleni népi megmozdulások az unió tagállamaiban ne lehetjenek lehetségesek a jövőben ezzel foglalkoznunk kell ezzel a mechanizmussal, amit a monopóliumok hoztak létre, amikkel foglalkoznunk kell. Kék kártyát elfogad -e Zserzsovszki úrtól? Elfogadja a kék kártyát? Válasz igen. Pane kolego, já nevím, jestli jste to nařízení nebo tento dokument vůbec četl. Proto... Igen, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy mindenki ismeri a szöveget, úgyhogy hadd kérdezzem meg. Mondja el, hogyan lehet ilyen elnyomó szervezetet csinálni az Európolból? Volt már ott? Tudja, hogy hogy működik? Válaszoljon. Köszönöm. el kell, nem kell meglátogatni az Európa-nak a székhelyét ahhoz, hogy az ember értse, hogy hogyan működik. A szövegből kiderül, hogy ez az elnyomó jellege van, mert kibővíti az információknak a körét, amiket összegyűjthetnek, különböző kérdésekkel foglalkozhatnak. Gondosan el kell olvasni, még a magánszokásokat, értekeket is vizsgálja az állampolgárainknál. Ha elolvassa, meg fogja érteni, hogy itten a szociálpolitikák szakszervezeti tevékenységeket akarnak vizsgálni, mert attól tartanak, hogy esetleg az emberek ilyen tevékenységeket folytatnak. Holmeyer asszony. Biztos úr, elnök asszony, meglep, hogy jobbról és balról is sajnos abszolút tudatlansággal reagálnak itt a kollégák. Ez az ügynökség a különböző rendőri és biztonsági intézmények koordinálását és együttműködését segíti. Nem önkényesen fognak valahonnan távolról dolgozni, nem. A szörnyűséges bűncselekményeket az internetről is azonnal le fogják tudni venni. Azért, hogy a gyerekekkel való szexuális bántalmazásokat ne élvezzék azok a perverz alakok. Végre örülök annak, hogy az Európol harmadik féle ezt a munkát meg fogja tudni csinálni. Ha kétség van, akkor bírósághoz lehet menni, keresetet benyúlni. Ezt nevezik jogállamiságnak a mi rendszerünkben. Lehet persze ezt megfellebezni az Európolnak. Nincs joga intézménnyel szemben bármiféle intézményt érvényesíteni érvényesíteni. Ezt az, illetét, az illető intézményeknek kell a tagállamokból megtenni. Nem tudom, hogy, hogy mi ez a, a lehetetlen tudatlanság. A a repülőgép utasoknak az adatai nem lehet önkényesen tovább adni, hanem szigorú szabályok mellett lehet csak felhasználni, és a személyzetet erre megfelelően ki is képzik. Úgy gondolom az Europol reform kiváló, jól sikerült, gratulálok az előadónak és az ány- a társelőadóknak, árnyék előadóknak, és úgy gondolom, hogy az ALDE kollégák együtt én is úgy gondolom, hogy még több adatcserére van szükség, és gratulálok a bizottság javaslatának, a bizt, javaslatához a biztos úrnak is. Azt szeretném, hogyha az Európolnak megfelelő létszámot is biztosítanak ehhez a munkához, mert 30 emberrel nem, fognak tud, nem fogják tudni ezt a munkát elvégezni, de úgy gondolom, hogy összességét tekintve jó a a tervezet, és ne mindenféle ö, szegény meséket mondjanak itt. A módosítóknál nem is voltak ott, azért nem adták be. Gómez képviselő, két és fél percben. Köszönöm a szót. Üdvözlöm az előadót és a munkatársait. Sikerült a rendőrségi ágazatban létrehozni ezeket a rendelkezéseket. Reméljük, hogy ez nem marad csak leírt rendelkezés, hanem gyakorlatban is meg fogják valósítani, figyelembe véve a közelmúlt támadásait. A cél az, hogy nemzeteken átható rendelkezésekről legyen szó és az ellenőrzés pedig a nemzeti parlamentekkel együtt történjen meg. A felelősségeket is meghatározták, a, vezet, a kormányoknak meg kell osztaniuk az információkat az, az Európollal. A másik feladat az állampolgárok védelme és a személyes jellegű adatok védelme, ez mindenképpen fontos, de az interoperabilitást biztosítani kell a rendőri szolgálatok között. A terrorizmus elleni és a szervezett bűnözés elleni harca fő feladata az Európolnak. Láttuk a közelmúltban, hogy sikerült maffia köröket leszerelni, és leleplezni és leszerelni. Például Portugáliában maffia köröket, itt a futball körök is érintve voltak sokkal erősebb kell, hogy legyen a rendőri és az igazságszolgáltatási együttműködés Európában, és a külső-belső vonulatait a biztonsági politikának jobban ki kell emelni, ami pedig a vízum programokat illeti, és a finanszírozást mindenképpen fel kell lépni ez ellen, és nem szabad hagyni a terrorizmus. Köszönöm, Stevens asszony, egy percben. Elnök úr, kedves kollégák! Delegációm elégedett a három oldalú, a trilógus tárgyalásokkal. Az Európol, a rendőri szolgálatok együttműködését erősítheti, erre váltunk régóta. Így az Európol jobb helyzetben van ahhoz, hogy segítse a tagállamokat a határon átnyúló bűnözés elleni harcban. Az Európol például a dzsihadista szervezetekkel szemben kontakt kapcsolatartókon keresztül sokkal hatékonyabban tud fellépni. itt tudjuk majd az általános harcot is erősíteni. Erre speciális szervekre van szükség, az Európol pedig az irányítást magára vállalhatja. Kiváló gyakorlat, amelyet hangsúlyoznunk kell. Ezen kívül az Európol modernebb, rugalmasabb adatfelügyeleti rendszert működtethet a 21. századnak megfelelően ha minden tagállam hatékonyan valóban cseréli az információt, akkor biztos jelentős lépést teszünk előre. Köszönöm. Dépré úr egy percben. Elnök asszony, biztos úr, Meggyőződésem szerint fogom ezt a több éves munka eredményeként létrejött anyagot megszavazni. Világosak a rendelkezések, erősíteni tudjuk az európai harcot a terrorizmus ellen, és javítani tudjuk az információ cserét. Üdvözlöm azt, hogy az Európolnak lehetősége lesz az információ cserére magánvállalatokkal is, és egyes esetekben megkérhetik a szolgáltatókat, például a Facebook esetében, hogy bizonyos oldalakat töröljenek, olyan oldalakat, amelyek dicsőítik az iszlám államot. Remélem, hogy megszavazzák ezt a rendeletet, és nagyon fontos a felügyelet az EP és a nemzeti parlamentek részéről. Sajnos kezdeményezési jogkört nem kapott például büntetőügyi eljárások megindítása terén az Európol, és a hírszerzési szolgálat még igen kicsi. Remélem, hogy ezt nem fogják majd később sajnálni a tanácsban ennek hiányát. Anderson képviselő egy percben köszönöm, minden hatóságot megfelelő felügyelet alá kell vonni, és mi ezt megértjük a mi pártunkban, mégpedig az, hogy erősített együttműködésre van szükség az országok között, akkor, amikor a terrorizmus és az embercsempészet ellen harcolunk. Minden felett felelősség kell tenni, elszámoltathatóvá, mert csak a megfelelő felügyelet mellett működhet az Európol, mindenképpen a monitorozást biztosítani kell, és hogyha ez nem jön létre, ez szerencsétlen dolog. Ez a jelentés igen jelentős adatkezelést biztosít az Európol számára, személyes adatokról van szó, és a felelősségvállalás és az elszámoltathatóság igen fontos minden fél részéről. Szerintem mindenki ebben a házban egyetért ezzel a megállapítással. Köszönöm, Albrecht úr, két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, tisztelt előadó, Demira úr, köszönöm, hogy kiváló együttműködés volt. Az árnyék előadónk már említette ezt valóban jelentős előrelépés van az Európol rendeletben, és úgy gondolom megállapíthatjuk mindannyian, hogy ez az Európai Unió érdekét szolgálja. Ez a rendelet, az új rendelet az Európol révén több Európát jelent. A rendőri munkában, bűnüldözésben ez fontos lépés. Fontos lépés az is, hogy világos adatvédelmi rendelkezések vannak a rendeletben, amelyek összhangban összhangban vannak az elfogadott adatvédelmi csomaggal. Ez nem csak bizalmat ébreszt az állampolgárokban, nem, hanem az Európol működését legitimizálja, de ezen kívül ez a jobb információcsere alapvető előfeltétele a tagállamok rendőri és igazságügyi szerveik, és ebben az esetben a bűnöldözési szervek között is, és az Európolnál is. Azt kívántam, vagy mi zöldek kívántuk volna, hogyha két ponton tovább mentünk volna. Az egyik ténylegesen az, amire sor kell, hogy kerüljön, mégpedig, hogy a közös nyomozó csapatok ö, ö, adatokat jobban lássák el, mert nem egyszerűen csak arról lehet kell szó, hogy adatokat gyűjtenek és a számítógép csinálja majd a munkát, nem. A rendőri alkalmazottaknak jobb hálózatra van a helyszínen szükség, jobb eszközökre, jobb támogató eszközökre a határon átnyúló bűnüldözésben. Azt szerettük volna mi zöldek, hogyha az információs át, információ átadás harmadik eh, személy, magánszemélyeknek közjogi keretet kapott volna. Ez így nem lett, nem úgy kezelik a magánszemélyeknek való eh, információ átadást, mint eh, az államnak valót, úgyhogy a szélsőjobb kollégák ezt nem fogadták el, pedig szeretnénk kérni, szeretném azonban támogatni a rendeletet. egy percben. Az Europol, az Európai Rendőri Hatóságok reformjáról beszélünk. Az Europol adatokat gyűjt, és magán és állami intézményekkel, szervekkel cseréli ezeket. Lesz egy internetkutató központ, amely az internet tartalmakat vizsgálja, a nyilvános és magán adatbankokhoz hozzáfér, tárolja, feldolgozza és továbbadja nevet, címet, szakmát, nemzetiséget, nemet, különböző igazolványadatokat, új lenyomatot, valamely bűnszervezetben való gyanút, volt munkáltatót, fényképeket, álneveket, banki adatokat, beceneveket, depókat, vállalati kapcsolatokat, adóadatokat, stb. stb. a hatóság az életstílust is vizsgálni fogja, a mozgási profilokat, és nagyon gyakran megkeresi a gyakran látogatott helyeket, kábítószert. Röviden az Europol mindent tudni fog, és ez veszélyt jelent. A terrorral elleni harc is némi veszélyt tartalmaz az adatbiztonság szempontjából. Epideidos úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A globalizációnak a hat, egyik hatása az, hogy a fenyegetettsége is megnőtt az Európai Unió tagállamaiba. Ez a fenyegetettség leginkább a terrorizmus, a kibertámadás és szervezett bűnözés. Az emberek nem érzik magákat biztonságban, és a személyes jogaiknak a védelme is aláaknázódott emiatt. Az Európolnak kell ezekkel a veszélyekkel foglalkoznia, a tagállamok igazságügyi és rendőrhatóságaival együtt. Ehhez fontos az csere a különböző szolgálatok között, illetve harmadik országok között is. Azonban nagyon gondosan kell eljárnunk és vigyázni kell, mert pontosan ezek azok az információk, amelyek a személyes adatokat is érintik. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a biztonsági igények nem sértik meg az emberi jogokat. Ezek az információkat csak akkor szabad átadni, megadni, hogyha abszolút biztos, hogy az illető valóban gyanúsított vagy bűncselekményt követett el, vagy készül el követni. Az, hogy például például nem demokratikus módszerekkel üldözzük a politikai ellenfeleteket, az egy nem jó, mert totalitarizmushoz vezethet. Melyek a fő elemek a biztonsági veszélyek területén? Ezt sokan felkérdezték, az európai koordináció ezen a területen nagyon fontos és jobban irányított Európolt igényel. Fontos, és ez a rendelet egy jó irányba történt lépés. Ez megadja az eszközöket. A megelőzés a kulcsfontosságú kérdés. Az Európa hozzá, jobban hozzá fog férni a szükséges adatokhoz, és ennek következtében hatékonyabban tudja azokat feldolgozni tagállami adatokhoz, de olyan adatokhoz is, amelyek nem publikusak, amik fontosak ugyanakkor a nyomozás és a megelőzés szempontjából. Az új internetes egység fontos szerepet fog játszani a terrorista propaganda, a az interneten történő radikalizálás ellen, illetve a terrorista csoportok szerveződésének leküzdésében. Ez lehetővé teszi, hogy az erőszakos tartalmakat és egyebeket levegyék. Ugyanakkor megoldottak az adatvételmi szabályokat, amelyeket az Europolnak is be kell tartania, ezzel megteremtettük az egyensúlyt. Ha megerősítjük az Europol együttműködési lehetőségeit más európai ügynökségekkel, a jobb szinergia és hatékonyság érdekében, az fontos. Ami a lényeg, hogy a tagállamoknak meg kell osztani megosztaniuk az információkat az Europollal azért, hogy ez a rendszer működőképes legyen. Ha nem teszik, akkor az ügynökség nem tud teljes kapacitással működni. Végezetül pedig köszönetet szeretnék mondani az a előadónak a határozottságáért. Köszönöm, Boni úr. Kaufmann asszony következik két percben. Zöld utat engedünk ma az Europol reformnak, és ennek az igennek súlyos okai vannak a bűnözés, nem áll meg a határoknál, ezért fontos, központi jelentőségű, hogy az Európol erősítse a nemzeti hatóságokkal és EU ügynökségekkel való együttműködést. Az adatcsere reformjával ez megtörténhet, és a modern közigazgatási struktúrák hatékonyabbá teszik a munkát. Az Európol a fenyegetettségekre is jobban tud reagálni, különösen a különleges egységek létrehozásával. A reformok szempontjából ugyanolyan fontos, hogy az EU magas normákkal védje az adatvédelmet a vállalat, gyakorlatok, de a bűnüldözés terén is. Ezeket a normákat most az Európolra is kiterjeszték. Az internet gyűlölet és erőszakkeltése egyre erősödik, ezért szükséges, hogy nyilvánvalóan jogellenes tartalmakat, nyilvánosan hozzáférhető tartalmakat nagyon gyorsan eltüntessék az internetről. Az internet bejelentő hely éppen ezért szilárd jogalapon áll, a hatékony cselekvések mellett e, jelentős adatvédelmi hatások is fontosak, a Facebookkal kapcsolatban is egyebek mellett. ez is biztosítja a rendelet. A Lisszaboni szerződés hatája előtt határoztunk az Európa e, alapelveiről, ezért fontos, hogy a, a Lisszaboni hogy az Európa reformja szintén kövesse a Lisszaboni normákat. Ezt a parlament is figyelembe vette. Úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk, hogy most először egy e- Európai Uniós ügynökségnél közös parlamenti ellenőrző szakbizottság is létrejön, amely képviselőkből áll, az illetékes szakbizottság képviselőiből és a nemzeti parlamentek képviselőiből. Mindez azt mutatja, hogy a biztonság, adatvédelem és demokratikus ellenőrzés nem mond ellent egymásnak sokkal inkább összeegyeztethetővé kell tenni ezeket. Köszönöm szépen, Ujazdowski úr, egy percben, egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez egy nagyon jó döntés, ez jó a biztonsági, az európai állampolgárok biztonsága szempontjából és Európa egészének szempontjából is. Remélhetőleg még eh, nem túl késő. A drámai események a közelmúltban megmutatták, hogy dolgoztunk kell ezen, és dolgoztunk ezen a rendeleten. Ez felvázolja azt az elképzelést, hogy központosítjuk és veszélyeztetjük a szabadságjogokat. Hol nem erről van szó, ez egy észszerű lépés, a felelősségi köröknek a kiterjesztését jelenti az ügynökségek tekintetében, amelyek ellenőrizni fogják az internetet, és ugyanakkor meg, rendelkeznek a megfelelő demokratikus felügyelettel is sem a szélső bal, sem a szélső jobb nem ö, ö, foglalkozott ezzel. Ez egy jó döntés volt, Wikström asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! az állampolgáraink megérdemlik, hogy egy olyan Európában éljenek, ahol könnyen mozoghatnak a tagállamok között, a mozgásszabadság, ami ennek az alapja ugyanakkor ez sérült azáltal, hogy újra bevezették a határellenőrzést, és ez rossz a gazdaságnak, rossz az állampolgárnak. Ha az állampolgáraink szabadon akarnak közlekedni a határokon át, akkor viszont fel kell lépnünk a szervezett bűnözés ellen, mert azok is ugyanezt teszik. Hála a Diaz de Mera úrnak a jelentés készítőjének jelentős előrelépés történt ezen a területen, de sokkal többet kell még tenni, hogyha azt akarjuk, hogy fel tudjunk lépni az állampolgárokat fenyegető veszélyek ellen. Nem európai FBI-ról van szó, hanem csak azt szeretnénk, hogy a szervezett bűnözés ellen fel tudjunk lépni amire igazán szükségünk van, ez egy európai rendőri, rendfenntartó erő, amelyik képes fellépni a szervezett bűnözés ellen, de ahhoz, hogy ezt elérjük, még sok mindent kell tenni. Keri hmm. asszony, egy percben. A reform af Europol går vi fra et ligeværdigt mellemstatsligt politisamarbejde til at indføre et overstatsligt politimyndighed. Det bliver så krydret med, at deres område bliver udvidet, så de fremover skal dække alle områder, hvor EU har en politik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 Köszönöm szépen, Rebeka úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európolnak az ö, feladata mindig az volt, hogy hatékony együttműködést biztosítson a tagállamok között ö, bűncselekmények tekintetében, ideértve a terrorizmust is. A jelenlegi körülmények között egyértelműen ö, erős és határozott intézményre van szükség, hogy ö, szorosan ellenőrizni tudjon minden gyanús tevékenységet, ami az európai állampolgároknak az életét befolyásolhatja. Hogyha az intézmények a fejlődését vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy kiebővítésre került a területe, ö, és reagálási kapacitását kell növelni. Fontos, hogy az Európol biztosítson egy igazi hatalmat, amivel ezt meg tudja tenni, és védheti az állampolgárokat. Ehhez egy határozott felépésű intézményre van szükség, amik az állampolgár érdekében tud cselekedni, nem pedig egy olyan intézményre, amelyik politikailag alárendelt. Nem szabad politizálni ezt a testületet. Hagyjuk, hogy végezzék a munkájukat. Coelho úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni Diaz de kollégámnak a kitűnő munkáért, amit végzett. Ez általában a szokása egyébként az egy európai, egységes Európa, amelyik védi az állampolgárait és azoknak a szabadságjövőjét, és egy igazi biztonsági, igazságügyi és teret, szabadságteret hoz létre. Amellett vagyunk, akik a szabadságot és a biztonságot együtt kezeli. Szabadság biztonság nélkül anarhiát jelent, és a biztonság szabadság nélkül az pedig diktatúra. Az Európai Unió nem létezhet a tagállamai nélkül. Ez is nagyon igaz, amikor belső biztonságról beszélünk. Ez a megállapodás pragmatikus, észszerű ez egy olyan ö, konkrét ö, eredmény, ez nem egy európai FBI, ha európai FBI nem lehetséges a jelenlegi szakaszban, de mégis ez egy ö, felhívás a tagállamok irányába a brüsszeli események és a novemberi párizsi egyezmények megmutatták, hogy a terroristák azt használják ki, hogy nincs kellő szervezettség és nincs megfelelő információcsere a tagállamok között. Európa elvégzi a saját munkáját, és most a tagállamoknak kell nagyobb együttműködést tanúsítaniuk, jobb információcserét és jobban fel kell használniuk a létező eszközöket. A kölcsönös bizalom nem épül ki csak úgy önmagától, hanem tenni is kell, ezért Coelho úr egy kékkártyás kérdést kapott. Kérdezem, hogy elfogadja. Valtman, elfogadja? Valtmanc asszony. Sok mindennel egyet tudok érteni. Szabadság, szolidaritás, felelősség. De azt is mondta, hogy az a jogszabály, amiről most szavazunk, az nem európai FBI, és ez nem is lehet. Az ALDE szeméből mi tovább akartunk menni, úgyhogy azt kérdezem, hogy miért nem lehet európai FBI? Pedig mert szükségünk lenne rá véleményünk szerint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 igen, elképzelhető, hogy egy véleményen vagyunk, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi szakaszban nem lehetséges létrehozni egy európai FBI-t. Miért nem lehetséges ez? Azért, mert az, ehhez az kellene, hogy megfelelő mi legyen a tagállamok között. Ez egy folyamattal érhető el. Egyelőre az, hogy nem volt megfelelő csere, ez azt mutatja, hogy nincs bizalom a tagállamok előtt, tehát nem lehetséges, legyünk észrevek, legyünk pragmatikusak. Nem tudunk messzebb menni, mint ami ebben a kitűnő egyezményben van, amit Diaz de Mera két percben. Signor Presidente, signor Commissario. Elnök asszony, biztos úr, köszönjük díaz de Mera kollégánknak a munkát, együttműködtem vele, kitűnő munka volt. Ez a rendelet, amely az europol munkáját fogja szabályozni, kitűnő példa a hatóságok közti együttműködésre a bűnüldözés ellen folytatott küzdelemről van szó. Európa jelentősen hozzájárult a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények elleni harchoz, és logisztikai eszközökkel kell felruházni azért, hogy tovább tudja ezt a harcot folytatni. Tudjuk, hogy igen sürgős a fenyegetettség elleni harc, és ezért közös munkára van szükség Párizs és Brüsszel után. Meg kell erősíteni az együttműködési, rendőri együttműködési munka erősítésére. Új jogalap lesz, amely tisztázza a jogköröket és szélesíti a kompetenciákat. Közben az alapjogokat és az adatokat védeni fogja. Kontrollmechanizmust vezetnek be az Európol tevékenységét illetően a parlament és a nemzeti parlamentek által. Ez azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben lehet az adatokat védeni. Lesz egy felülvizsgálati ellenőrzési hatóság is az Európol mellett az adatvédelem garantálása szempontjából. Három évig tárgyaltuk ezt a joganyagot, és most viszont ez a szöveg, ez a joganyag erősíteni fogja az ügynökség munkáját. Szeretném kiemelni, hogy a tagállamok közti együttműködés megfelelő időben lehetővé teszi az Európolnak, hogy hatékonyabban harcoljon a nemzetközi terrorizmus ellen, és értékes támogatást nyújtson ahhoz, hogy leszereljük, leleplezzük, leszereljük a nemzetközi krim bűn szervezeteket. Kölmel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európorról beszélünk ma, és ez egy klasszikus eset az érdek egyeztetésben. Egyrészt mindannyian azt akarjuk, hogy erősítsük a belső biztonságot, és azt is akarjuk mindannyian, hogy az adatvédelem minél magasabb prioritást kapjon. Azaz alapvetően az kell, hogy érvényesüljön, hogy az adatokat takarékosan kell gyűjteni és tárolni, de ma néhány előadó csak az adatvédelem szempontjáról beszélt. Ez természetesen nem elég. Azt kell lássuk, hogy mindkét célkitűzés együtt szerepel. A mai tervezet, amiről tárgyalunk, pontosan ezt az érdekegyeztetést valósította meg sikeresen. A hatóságoknak fontos, hogy megkapják a szükséges adatokat. Véleményem szerint ebbe a célba ez a helyes lépés. Így tudjuk a határon átnyúló bűnözést legyűjteni és legyőzni, és pontosan a migrációs válság idején, konkrétan Németországban szá- több százezren regisztrálatlanul vannak, és nem tudjuk, hogy hol, ennek véget kell vetni. Kölmer úr. Szanin úr két kártyát mutatott fel, elfogadja? Szanyi úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, egy picit vitatkoznék önnel ugyanis hol vannak ön szerint azok a garanciák amelyek meggátolják hogy az egyes államok a szerzett információkat a saját állampolgáraikkal szemben használják fel? köszönöm szépen! monsieur vous allez probablement être obligé de recommencer. tibor écoutez moi vous allez probablement être obligé de recommencer je crois qu'il y a eu un problème. kérem hogy még egyszer kezdje el, mert probléma volt a kimenő csatornával. Kérdés, tehát ön lát-e olyan garanciákat, amelyek meggátolják, hogy egyes tagországok kormányai a saját állampolgáraikkal szemben használják fel a szerzett információkat? Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy az adatvédelemben nem tudunk odáig elmenni, hogy mindig mindenre legyen garancia, minden bal, balul első dolog ellen. Én úgy gondolom, hogy ami fontos, hogy az érdek eh, egyeztetés eh, az eh, biztosított, és a rendelet helyes irányba visz az egészet nagyon alaposan nyomon kell követni, megfigyelni a gyakorlatát. A gyakorlat mutatja majd meg, hogy, ez, hogy, hogy észszerűen bánnak-e az adatokat, és nagyon támogatom azt, hogy határozottan, folyamatosan figyeljük ezt a munkát. Tegeza Anderdea asszony, két percben. Jó napot kívánok, köszönöm a szót. Először is üdvözlöm az előadót és az árnyék előadókat. Igen, profi munkát végeztek. A cél a biztonságunk erősítése, hiszen ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a személyes szabadság jogainkat tudjuk évezni. Tudjuk, hogy az Európol erősítése jó hír, és a, nem szabad megfékezni az ügynökség új jogkörét. Az ügynökség így képesebb lesz arra, hogy fellépjen, nem csak bürokraták együttműködéséről van szó, hanem felelős munkáról. Mi garantálni akarjuk itt a parlamentben azt, hogy tisztességes kontrollt hajtsunk végre, ezzel tartozunk az áldozatoknak és minden állampolgárnak. Pimenta López egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az Európol olyan EU ügynökség, amely része az európai integráció föderatív folyamatának a fő feladata az, hogy a törvény betartását kikényszerítse. Most kiterjesztették a jogkörét egy sor egyéb bűncselekményre, és bármilyen kérdésben felléphet olyan esetekről van szó, amikor a személyes szabadság jogok is veszélybe kerülhetnek. Ez a tagállamok biztonsági erőjének szuverenitását veszélyezteti. Ezeket a struktúrákat erősíteni fogják, és most egy más biztonsági megközelítést fog folytatni ez az ügynökség, és mi ezt elutasítjuk. Köszönöm szépen. Nem értek egyet azzal, amit az előző hozzászóló mondott. Ez abszurd, mindenképpen abszurd és néha olyan dolgokat hallunk ebben a teremben, az az érzésünk, hogy az emberek el se olvasták a szöveget, nem is tudják, hogy mit végez az Európol. Én úgy gondolom, hogy az Európol az egyik legfontosabb EU ügynökség, és igen, fontos eszközei vannak ahhoz, hogy biztosítsa a az európai biztonságot. Ez olyan rendszer, amely jelen pillanatban nem működik jól, és hatékonyabbnak kell lennie, vannak hiányosságok, ezeket ki kell küszöbölni. Az Európolnak információt kell cserélnie más ügynökségekkel, a veszélyes és potenciálisan veszélyes emberekről. Különben hogyan veszük fel a harcot a szervezett bűnözés ellen, a terrorizmus ellen, hogyan tudjuk az EU állampolgárok biztonságát garantálni. Ma az Európol ehhez szorosan kapcsolódik, ez a munkához megfelelő információ cserére van szükség, és éppen ezért az Európolt hosszú távon nem csak pénzügyileg kell erősíteni, hanem a jogkörét illetően is. Ez nem lehetséges anélkül, hogy az együttműködést megszervezzük a különböző európai ügynökségek között az ügynökségnek igen rugalmasan kell tudnia reagálni az új kihívásokra. Ezt lehetővé kell tennünk, és biztosítani kell azt is, hogy jobb képessége rendelkezik. Tomasi Csasszony egy percben. Köszönöm szépen. Támogatom ezt a jogalkotási kezdeményezést, hiszen ez az Európolnak új hatásköröket biztosít elsősorban a rendőri, rendőri vagy rendőrtisztek és rendőrök képzésében a szubszidiaritás elvének megsértése nélkül. Úgy gondolom ezen kívül, hogy az a megoldás, hogy minden tagállam különleges nemzeti egységet állítson fel az Európol és az illetékes nemzeti hatóságok kapcsolattartójaként, úgy gondolom rendkívül jó megoldás, hiszen a tagállami hatásköröket megőrzi, anélkül, hogy az Európol jogköreit korlátozná. Az Európol e megerősített ellenőrzését én magam is fontosabbnak, fontosnak tartom. Ezt a nemzeti parlamentekkel az Európai Parlament együtt fogja végezni. Rendkívül fontos. Európa határok nélkül már megvalósult, és a bűnözők számára is éppen ezért kell jó minőségű együttműködés. Köszönöm szépen. Az új europol megállapodással Európa sokkal erősebben, határozottabban léphet fel a szervezetbűnözés, a kiberbűnözés és terrorizmus ellen. A világ egyre kisebb lesz, Európol határozott mandátumot kap arra, hogy a határon átnyúló bűnözést ellen fellépjen, terrorizmus ellen harcoljon. Erre abszolút szükség van. Mindenképpen gyors reagálásra van szükség a bűncselekmények eh, miatt. Több éven keresztül azt láttam rendőri munkám során, hogy egyre erősebb a bűnözés jelenléte, éppen ezért nekünk is szükségünk van a gyors reagálásra nem csak a Holmájer asszony által említettek miatt, hanem egyszerűen azt kell lássuk, hogy megfelelő szervezett formában történik ez. Béker úr, egy percben. Igen, tisztelt biztos, assz, biztos úr, elnök asszony. Az, hogy a lehető legnagyobb konstruktív többség támogatja ezt az Európai Parlamentben, illetve az, Európai, az Európol erősítését, az egy jó jel. Gratulálok az előadónak, aki az árnyék előadókon több éven dolgozott együtt ezen. De már látom, hogy lesz egy következő fejlődési szakasz is. Üdvözlöm, hogy bejelentette Adamopoulos biztos azt, hogy erősíteni kell az Európolt további lépésekkel a következő két évben is. Annak érdekében, hogy az új terrorizmus elleni harc, szervezett bűnözés elleni harcban való új szükségszerűségeket meghatározzuk. A jelenlegi Europol kapacitásokkal azonban egyértelmű, hogy a pusztán koordinációs munka a puszta együttműködésben nem lehet sikeres nem lehet a high-tech terrorhálózatokkal szemben néhány emberrel fellépni, vagy szervezett bűnözéssel szemben. Európának mindenképpen meg kell nyernie ezt a szörnyűséges harcot, meg kell erősíteni Európát. Ennek az lesz a következménye, ennek az a következménye, hogy Európai Biztonsági Unióra van szükség. Biztonsági Unióra, amely az Európa szupranacionális, a tagállamokkal központi parancsnokság alatt működtetett nemzeti egységekkel tud Európa szerte bevetésre menni ezt a nagy lépést kívánom, hogy a bizottság minél hatékonyabban kidolgozza. Igen, európai e, FBI-t lehet a folyamat végén majd elképzelni, nem, az, e, nem államok uniójában, hanem a biztonság érdekében. Be kellett fejeznie. Poliéze úr egy percben. Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy elmondhatom, anélkül, hogy bárki megcáfolná, hogy az Európol profi módon és kitűnő módon dolgozik, és elvégzi a feladatokat, amiket rád bíztunk azonban. Nemzetközi szinten változott a helyzet, és ezért kell változnia. A kihívásokat csak emléke, elég visszaemlékezni a párizsi és a ö, márciusi és brüsszeli eseményekre, illetve a migráns áradatra. Ezért kell megerősíteni az Európolt, több nagyobb költségvetéssel, több lehetőséggel, emberi erőforrásokkal és felszereléssel és egyébként ebben a rendeletben észszerű módon szakosított egységeket irányoztunk elő, ami a számítástechnikai bűnözés ellen, illetve a terrorista internetpropaganda ellen kíván fellépni. Jobb az együttműködésre van szükség a rendfenntartó és a hírszerző egységek tagállami hírszerzők között is. Ez eddig nem volt meg, ezért támogatom ezt a fontos rendeletet. Rangel úr egy percben, másfél percben. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is természetesen én is szeretnék Diaz de Mera kollégának gratulálni a kitűnő jelentésért, amelyet készített. Én szeretném felhívni a figyelmet egy fontos kérdésre az Alkotmányügyi Bizottság tagjaként. Három alapvető eleme van ennek a felülvizsgálatnak, ami az Európol rendeletet érinti. Először is végre elfogadjuk, a, illetve hozzáigazítjuk az Európolt a Lisszaboni keretekhez, és különösen kiemeljük a fő területeket. Az a demokratikus ellenőrzést jelenti, azaz rendőri együttműködés megállapodás megvizsgálhatásra kerülhet, és az Európai Parlament ellenőrizheti ezeket az egységet. További garanciák vannak például az adatvédelemre, nevezetesen a bűnözés elleni küzdelem bizonyos adatgyűjtést kíván meg, adatátadásokat, feldolgozást. Nagyon sok érzékeny információ is van ezek között, ezért kell megerősíteni megfelelően az adatvédelmi rendelkezéseket. És szeretnék még egy dolgot hangsúlyozni. Sokan elmondták, hogy a bűnözés nem, veszi tisztelet, nem tiszteli a határokat. De ez már a múltban is így volt egyébként. A tagállamok tisztelték a határokat, a bűnözők nem, hanem határon átnyúló módon és hálózatban működnek. Ezért fontos, hogy az ellenük fellépő is határon átnyúlóan működjenek. Ezt a lépést tettük most meg, hogy legyen egy olyan rendfenntartó erő, ami az határon átnyúló bűnözést kezelni tudja. Most pedig következik a Catch the Eye, a spontán hozzászólások. Hét ö, ö, heten kértek Mahajola asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni Diaz de Mera úrnak, eh, hogy milyen határozottan dolgoztak, annak érdekében, hogy a megfelelő eredményeket érjünk el a szervezett bűnözés és a határon átnyúló bűnözés ellen, illetve a harmadik országokban. A legutóbbi eh, támadások Párizsban, majd pedig Brüsszelben, de korábban Madridban, Brüsszel, eh, Londonban is már megmutatták az események, hogy fontos egy megfelelően erős jogi keretet létrehozni, amivel támogatni tudjuk a polgári védelmet, figyelmet, a rendőrséget és mindazokat, akik ezt a munkát végzik. Fontos, hogy a munkájukhoz meglegyenek a megfelelő keretek. Az Europol ezáltal jobban tud dolgozni az megelőzés területén, de ez jelent egyben több információcserét, sőt a beépülést is ahhoz, hogy fel tudjunk megfelelően lépni a terrorizmus ellen, de nem csak ez ellen, hanem az egyéb bűncselekmények és ide kapcsolódó kihágások ellen. Például az, az embercsempészés, az adócsalás, a tőke, pénzmosás, egyebek. Köszönöm. Köszönöm. Az elmúlt években, mondja Marias úr, az Európol lehetőségei tága voltak, főként a terrorizmus elleni harcban. Franciaországban és Belgiumban viszont láttuk, hogy az események alapján szükség van arra, hogy a terrorizmus elleni harcot erősítsük bizonyos tagállami régiókban, de ugyanakkor a magánéletet tiszteletben kell tartani, és mit teszünk itt most? Ennek ellentétét a terrorizmus nevében költségvetés biztosítunk azért, hogy az állampolgárok magán élethez való jogát csorbítsák. Az Európai Uniónak arra kell sürgetni a tagállamokat, hogy a határvédelemre fordítsák a pénzt, a szociális integrációs és foglalkoztatási programokra a muszlim lakosság számára, hiszen évtizedek óta ők már itt élnek az EU-ban. Csak így lehet a terrorizmus sikeresen meg erősíteni. Kapitó úr, kérjük, hogy ne beszéljen túl gyorsan a terrorista cselekmények az elmúlt időszakban, a terrorista fenyegetettség alapján értjük, hogy a hírszerzési tevékenységünket erősíteni kell, koordinálni kell, és közös fellépésre van szükség. Az Európol erősítésével jobban tudunk reagálni a terrorista veszélyre és a határon túli bűncselekményekre. Ez az egység, amely az internet tartalommal fog foglalkozni, ezt üdvözlöm, hiszen az online terrorizmust akarja megakadályozni. Új irányítási szabályaink is vannak, és így az Europol jobban tud a terrorizmus és a kiberkriminalitás ellen küzdeni. Elmondhatjuk, hogy előrelépés történt, de ez nem elegendő még újabb fenyegetettség van, a fenyegetettség szintje nő, tehát tovább kell erősíteni az Európolt azért, hogy fel tudjon lépni a gyakorlatban is. Köszönöm. Gadzsit úr. Nos, arra van szükség, hogy jó legyen az európai hírszerzés uniója. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a bűnözőkkel nem lehet kompromisszumot kötni, ezért nem vagyok elégedett, ezért gondolom, hogy még egy lépésre van szükség. Megértem persze azt, hogy az Európai Unión belül különböző vélemények vannak, a különbözően reagálunk a támadásokra, de hogyha a terrorizmus szembesülünk, akkor azonnal lépni kell. Tudjuk, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, a Schengeni térséget fenyegeti a veszély. Arra van szükség éppen ezért, hogy az a cserele legyen cserére legyen lehetőség, és megfelelő eszközökkel dolgozzanak az érintettek. Mulțumesc, doamna președintă. Köszönöm, elnök asszony, mondja Grappini képviselő. Üdvözlöm ezt az új rendelkezést. Az európai állampolgároknak jobb jogi keretekre van szükségük a terrorizmus elleni harcban, a biztonságért folytatott küzdelemben. Az együttműködés szükséges a bűnözés elleni küzdelemben, és a nemzeti parlamentek és az EP ellenőrizhetik ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy a demokrácia minősége növekszik. Az új rendelet foglalkozik az adatvédelemmel, a személyes adatvédelem csak addig menjen el, amíg a biztonságot nem veszélyezteti az Európol több biztonságot teremt majd az európai állampolgárok számára. Operatív legyen ez az ügynökség, és azról ne, azt ne halljuk, hogy újabb terrorista cselekmények történtek, éppen azért, mert nem volt információ csere, itt nem szabad engedményeket tenni. Ezek Vila úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Én is csatlakozom azokhoz a hangokhoz, amelyek ünneplik az eljárás lezártát. A belügyi szakbizottságban való kollégáknak és az előadónak gratulálok a kiváló munkáért. Ugye a mi feladatunk az, hogy a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban egy nagyon fontos eszközt aktualizáljunk, amelyet a határon átnyúló bűnözéssel szemben kereskedelem, embercsempészet, kábítószerkereskedelem, pénzmosás, bűnügyi okokra visszavehető, vezethető bevételekkel szemben fellépjünk. A, ez a az Europol az európai FBI embriója lehet, hiszen előbb-utóbb szükség lesz erre, az Egyesült Államokban is közösen lépnek fel a bűnözéssel, a bizonytalanságokkal szemben. Hogyha a büntethetetlenséggel szemben fel akarunk lépni, akkor tanulnunk kell ennek a, ebből a tapasztalatból. Szükség van európai FBI-ra. Tasiková Benová asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, tisztelt elnök asszony, üdvözlöm én is az európai együttműködés reformját a bűnüldözés terén. A terrorcsapások, amelyeket a kollégák is említettek, szükségesé teszik azt, hogy az aeroport gyorsabban, aktívabban tudjon reagálni a terrorveszélyre. Az állampolgároknak a biztonsága kell, hogy az első helyen álljon, éppen ezért nagyon fontos, hogy az internet fenyegetettséggel szemben is fellépjünk, mielőtt azok még bűncselekményeket okoznának. A tagállamok együttműködését javítani kell, biztosítani, hogy az Európol nyomozói határon átnyúló formában is nyomozhassanak. E, ehhez anyagi és dologi eszközökre van szükség. Nem fogja ez a rendelkezés az állampolgárok szabadságjogait korlátozni, épp ellenkezőleg azokat védi. Az Európol, az Európai Parlament demokrat és a Nemzeti Parlamentek demokratikus ellenőrzése alatt áll. A eye. Befejeztük, most pedig Avramopoulos úrnak adjuk át a szót, aki összefoglalja a vitát. Köszönöm, tisztelt képviselők! Először is köszönöm a hozzászólásokat a vitához. A közös nevező szinte mindannyiuk esetében az volt, hogy reagálnunk kell arra, hogy az állampolgárainknak nagyobb biztonságra van szükségük, és ezzel a reformmal ezt kíséreljük meg mert tudjuk, hogy a terrorizmus és a súlyos határon átnyúló bűncselekmények nem ismerik a határokat. A bűnöldözési hatóságaink felelősek az állampolgárok biztonságáért. Hogyha hatékonyan eh, el akarjuk kapni ezeket az elkövetőket, vagyis fel akarjuk göngyelíteni a szálakat, akkor információ cserére van szükség teljes operatív és elemzési támogatással. A javított kereteknek köszönhetően az Európol képes lesz arra, hogy összekösse ezeket az információkat, és támogassa a tagállamokat a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni harcban. Az Európol ezt hatékonyabban és hatásosabban meg fogja tudni ezt tenni. Elszámoltathatóbb lesz, és úgy fog működni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja az adatvédelmi szabályainkat. Ma arra buzítom önöket, hogy a kompromisszumos szöveget szavazzák meg. Az, amit évekig az, ami évekig dolgoztunk, ezt most valóban meg is kell valósítani a gyakorlatban az állampolgárok érdekében. Diaz de Merra úr kívánja összefoglalni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos úr szavait. Először is arra utalnék, amit ön mondott. Elismerésem azért, amit ön mondott, hiszen valóban fején találta a szöget, akkor, amikor több elemzésről, koordinálásról, parlamenti ellenőrzésről és adatvédelemről beszélt. Éppen ez a célja ennek a e, tervezetnek olyan ügynökségre van szükség, amely hatásos az információcsere szempontjából, és e, magas fokú képességgel rendelkezik az európaiak védelme érdekében szeretném megerősíteni, amit, amit elhangzott. Szakmabeliekre van itt szükség, és nem politikusra a védelem során. Köszönöm, amit mondott, köszönöm, ami elhangzott. 42 hozzászóló volt ebben a témában. Néhányan a ösztöneikre hagyatkoztak mások, az információkra, a tájékozottságukra, de mindannyian meghallgatást nyertek. Tiszteletbe tartom azokat is, akik nem értenek együtt, mindenkinek joga van saját véleménye elmondására. 42 hozzászóló közül 32-en támogatták az előadót és az árnyék előadókat hatan voltak olyanok, akik támogatják az Európol további erősítését, főként az ALDE frakcióból. A zöldekhez fordulok most. Szeretném elmondani, mennyire értékelem az önök politikai elkötelezettségét. Köszönöm, hogy támogatták az Európol rendeletet, mégpedig független módon módosítót adtak be, amely inkább formális, és amely a, az új testület felállítására vonatkozik. Köszönöm az együttműködést, és még egyszer elmondom, hogy nagyra értékelem az árnyék jelentéstevők munkáját.